Ismét megnyitjuk, a folytatjuk az ülést. Hölgyeim és Uraim! A tegnap ülés jegyzőkönyv és elfogadott szövegek elérhetőek, van -e ellenvetés ezekkel kapcsolatban? <clears throat> Úgy látom nincs. Akkor elfogadatlan tekintjük a jegyzőkönyvet ezzel.